Bene. Eh, e eh, Hölgyeim és uraim, olaszul fogok beszélni, úgyhogy eh, kérem tegyék fel a fülhallgatókat. Szeretném megnyitni a mai meghallgatásunkat, a Kulturális Szakbizottság meghallgatását, és szeretném köszönteni a kinevezett biztost, Navracsics Tibort. Néhány gondolattal nyitnék, ugyanis azt hiszem, hogy az ilyenfajta meghallgatásokról tájékoztassuk őt. Ez nagyon fontos számunkra, ez a meghallgatás, de nem csak a Kultúra és Oktatásügyi Szakbizottságnak, amelyet megtisztelő feladatom elnökölni, hanem az ITRE, illetve a Petíciós Szakbizottság kollégái is, akik itt vannak a köreinkben. A mai feladatunk, és az, hogy három szakbizottság is jelen van, nem csak azt mutatja, hogy a kultúra és a kreativitás számunkra rendkívül fontos önmagukért beszélő értékek, hanem gazdasági és szociális innovációs szempontból is fontosak. Ugyanakkor a szoktatáspolitika, a szakpolitikák és a fiatalokkal kapcsolatos szakpolitikák a 2020-as stratégiában központi szerepet, szerepet kell, hogy játszanak a jövőben. Tehát számunkra ezek kulcsfontosságú témák, annak érdekében, hogy az Európai Unióról szóló szerződést beteljesítsük, és hogy megértsük azt is, hogy milyen Európát is szeretnénk, hogyan képzeljük el Európát humán, politikai és szociális szempontból. Pont ezért Navracsics úr, mi nem öm, értékelhetjük alul az önök országából és más országokból érkezett megfogalmazott aggodalmakat, és a mai napon önnek lehetősége nyílik arra, hogy a felvetett kérdésekre választ adjon. A lehető legnagyobb kölcsönös tiszteletben szeretnénk ezt a mai ülést lebonyolítani, és remélem, hogy ön teljes mértékben egyetért a szerződésben foglaltakkal, és az ön függetlenségét is biztos, erről is biztosítékot tud adni, mint európai biztos. Szeretnék most emlékeztetni arra, hogy hogyan is fogjuk lebonyolítani a mai ülésünket. Mint ahogyan önök is tudják, a kinevezett biztosokkal kapcsolatos iránymutatások a 16-os mellékletben szerepelnek az Európai Parlament szabályzatában, és ez így szól, a kinevezett biztosokat általános kompetenciáik, európai elkötelezettségük és függetlenségük, személyes függetlenségük alapján fogja megítélni. Megvizsgálja azt, hogy mennyire ismerik a jövőbeni felelősségi körüket, ezek tehát a mai meghallgatásnak az alapelvei. Köszönöm szépen, hogy a felvetett írásbeli kérdésekre már megadta válaszait. A válaszokat egyébként az összes szakbizottsági tagnak minden nyelven kiosztottuk, és benne vannak a dokumentációban az ön önéletrajzával együtt. Úgyhogy ezen a ponton azt javaslom, hogy a meghallgatást a következőképpen bonyolítsuk le. Először a kinevezett biztos Navracsics Tibor fog beszélni, maximum 15 percig, egy bevezetőt tart, amiben elmondja a számára legfontosabb gondolatokat, ezután pedig lehetősége lesz 45 kérdésre a képviselők részéről. A vita az úgynevezett pingpong elv alapján fog lebonyolódni, tehát mindenki három percben, tehát egy percben kérdést tehetünk fel, és két percben erre válasz következik. Az első kérdéskört a frakciók nevében fogják feltenni, illetve a függetlenek nevében, és azután a második sorra kerül majd kör. Az ITRE szakbizottság, amely részt vesz a meghallgatáson, teljes jogutakként, a PETI szakbizottságot viszont csak meghívtuk. A végén 5 percben Navracsics úr egy záró nyilatkozatot tehet, és a mai napon rendelkezésre álló tolmácsolt nyelvek 23 nyelv lesznek. Mindenki tehát ö, anyanyelvén beszélhet, ez alól kivétel csak a máltai nyelv. A mai ülésünket az Európai Parlament honlapján is közé tesszük, valamint később egy videó közvetítésen keresztül bármikor meghallgatható ez a mai meghallgatás. És azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a szinkrontolmácsolás sikere érdekében ne túl gyorsan beszéljenek. Még egyszer köszöntöm tehát Navracsics Tibort, és önnek meg is adom a szót 15 percre. Dear President, Mrs. Costa. Elnök asszony, Costa asszony, alelnökök, koordinátorok, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma este önökkel. Ma, inkább mint valaha, önök, az Európai Parlament és annak képviselői alakítják, formálják az új Európai Bizottságot. Mielőtt bemutatom, hogy képzelem el saját tárcámat, néhány szót szólnék arról, miért örülök annak, hogy ma itt lehetek önökkel. Biztosnak lenni azt jelenti, hogy elköltözött európaiak vagyunk. A biztosi poszt az európai érdekeket kell megjelenítse, és semmilyen más érdeket nem. Ha valaki biztos, akkor az európai állampolgárt kell szolgálja. Nem tudok elképzelni nagyon megtiszteltetést annál, mint hogy ezt a feladatot betöltsem. Önök is tudják, és én is tudom, hogy az Európai Unió és Magyarország közötti viszony nehéz időszakon ment át. Fontos kérdésekben nem értettünk egyet, keményen és hangosan vitáztunk hosszú ideig. Ám az egyik nagy erénye az Európai Uniónak éppen az, hogy a vitáknak teret ad, és megoldja ezeket a vitákat nyíltan, demokratikus módon és békésen. Ha meg tudjuk oldani a nézeteltéréseinket, még ha nehezek is, csak erősebbé tesz bennünket, államokat is, meg az Európai Unió egészét is. Végső soron ugyanazon európai értékek egyesítenek bennünket. Az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete. Ezek azok az értékek, amelyeknek mélyen és személyesen elkötelezettje vagyok. Ma este szeretném megoldani önökkel a oktatással, kultúrával, ifjúsággal és állampolgársággal kapcsolatos nézeteimet, beszélni arról a munkáról, amelyet együtt kell elvégeznünk. Ha az újságokat olvassák, azt gondolhatják, hogy ez a tárca nem éppen a legsürgetőbb fontosságú. No, ezzel nem értek egyet. Hiszen mi volna sürgetőbb kihívás, mint a fiatalok, fiataljaink jövője? Mi volna ijesztő probléma, mint az ifjúsági munkanélküliség, ami 50% továbbra is néhány államban? Mi volna szükségesebb feladat, mint a jövő generációinak a legjobb indítást adni az életben? És mi lehetne értékes az Európai Unió számára, mint saját kultúrája és saját identitástudata? Ezeket az értékeket meg kell őrizzünk, ápolnunk kell, a kulturális és kreatív iparágainkban. Mi volna Európa más, mint, mint a, megold, meg, a, a megold, megosztott értek, értékek, az egységes ö, identitás? Tisztelt képviselő, azt gondolom, hogy az én tárcám, ez a tárca épp olyan létfontosságú, mint bármelyik más. Hogyha újra akarjuk építeni a gazdaságot méltányos, fenntartható módon, akkor az oktatással kell kezdenünk a munkát. Fel kell készítsük a fiatalokat egy olyan világra, amely multikulturális és gyorsan mozgó világ ha a művészeink és kreatív ágazataink Európában és a világban érvényesülni akarnak, akkor meg kell adjuk a lehetőséget, hogy a digitális világban megéljenek. Mindez az oktatásról, kultúráról szól, a sportról szól, a civil részvételről, ez tudja felszabadítani az emberi potenciált. Az emberek nem gazdasági források pusztán, mi nem vagyunk pusztán részei egy gépezetnek. Emberekként az emberi kapcsolatokban találjuk meg a létértelmét, és csak úgy lehetünk egészé, hogyha hozzájárulunk, ami nagyobb, mint mi egyénenként vagyunk. Az, ebben a tárcában lévő szakpolitikákat jó részt tagállami, regionális és helyi szinten kell végrehajtani, az állampolgárokhoz lehető legközelebb. Így is van helyén. Ám kiállok azok mellett önök között, akik úgy gondolják, az Európai Unió vezető szerepet játszhat és kell játszon ebben. Segítenünk kell a tagállamokat és a stakeholdereket abban, hogy a sürgető kihívásokra megoldást találjanak. Modernizálni kell az oktatási rendszereket, a kisgyerekkortól a posztgraduális oktatásig. Biztosítanunk kell azt, hogy motivált, jól képzett tanáraink legyenek, akiknek a munkáját nagyra becsüli az egész társadalom. Azt akarom, hogy az iskoláink és egyeteink, egyetemeink új technológiákkal bővüljenek, új oktatási módszerekkel, és azt is szeretném garantálni, hogy a 2020-as stratégiai céljait elérjük, tehát több diák végezze el az egyetemet, és kevesebben essenek ki az a korán. Egy olyan fiatal, aki képesítés nélkül lép ki az iskolában, már eleve társadalmi kirekesztés áldozata lehet, miatt még elkezdeni a kippeni életét. Kedves képviselők, prioritásaim a következő öt évre világosak. Először is. Az oktatást kell az Európai Unió növekedési és munkahelyteremtési politikájának szívévé tennünk. Ezért kért Juncker úr arra, hogy támogassam azt a beruházási csomagot, amit három hónap múlva fog bemutatni, hogyha elfoglalja a posztját. Ma én kötelezettséget vállalok ezen célok mellett, nem csak most a, a mandátum kezdetén, hanem minden évben, amikor a bizottság éves országspecifikus ajánlásokat terjeszt be a tagállamoknak. Ez azt jelenti, hogy nyomást kell gyakorolni a kormányokra, hogy beruházzanak az oktatásba, a tanárokba, az új iskolai technológiákba, modernizálják a módszertanokat és az iskolákat. Még, ha tagállamok még akkor is, hogyha a, a költségvetéseket elkészítik, fontos, hogy az oktatásba való beruházást és a képzésbe beruházást mindig fenntartsák. Másodszorban szeretném biztosítani, hogy kulturális és kreatív ö, iparágaink megálljanak a digitális világban. Európa a kreatív tartalmak terén világvezető szerepet játszik, erre büszkék kell legyünk. Ma kötelezettséget vállalok önök előtt, hogy semmilyen kereskedelmi tárgyalás sehol a világon nem áshatja alá a kultúra szerepét Európában, és a köztámogatás fontos szerepét itt. Hadd idézem Jean-Claude Junckert. Nem áldozzuk föl Európa kulturális sokféleségét, a szabadkereskedelem oltárán. Azt is garantálhatom, hogy bármely szerzőjogi reform nem csak a, a művészeket és alkotókat támogatja majd, hanem a kulturális sokszínűséget, amely Európa identitásának lényege. Azt is garantálom, hogy minden európai cselekvés tiszteletben tartja a kultúra sajátságos szerepét, ahogy a szerződések is megkövetelik. Harmadsorban azt akarom, hogy egyetemeink a világon a legjobbak legyenek. Ezek Európa legértékesebb intézményei, a társadalmi pillérei, az egyetemek, létfontosságú forrása az innovációnak. Közép-Európában 1989 előtt az egyetemek voltak a szabadság bástyái, amelyek életben tartották a szabad gondolatot. Ma ezek az egyetemek bizony most még kell nyissák a, kül, a külvilág előtt a kapujukat, még van tennivalójuk a társadalmi és gazdasági kihívásokra választ adni hadd biztosítsam önöket arról, hogy az Európai Bizottság minden megtesz annak érdekében, hogy segítse egyetemeinket a modernizációban, és új kapcsolatot építsen a szélesebb társadalom és az egyetemek között. A, az oktatás, kutatás és a vállalatok közötti tudási háromszöget igazi partneri viszony akarom alakítani. Tovább szeretnék az Európai Innovációs Technológiai Központba beruházni, és a megfelelő cselekvéseket elindítani. Az intézet úttörő vállalkozás, mert már most megváltoztatja az innovációval való gondolatainkat. Nagyon hálás vagyok a parlament támogatásaért, amelyet az intézetnek nyújtott. Most dolgozunk együtt, hogy még nagyobb sikert érjünk el, kiterjesztve tevékenységét Európa egészére. A közös kutatási központot az európai szakpolitika közepére szeretném helyezni. A jó politikához jó kutatás kell, és igazi tudományos bizonyítékok. közös kutatási központot minden szakpolitikai terület szolgáltatóvá állítom. Az intézet a gondolkozásunk közepében álló agy, és mindannyian hasznát láthatjuk, hogy jól működik. Tisztelt képviselők, negyedik prioritásom az lesz, hogy szorosan együttműködjek Marian Tyson, biztos asszonyal, aki a foglalkoztatásért, szociális ügyekért felelős tárcát viszi, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ifjúsági munkanélküliséggel szembenézzünk. Jól tudom, hogy az Európai Unió csak egy része a megoldásnak. A kemény munka egy jelentős részét a tagállamok kell, hogy elvégezzék, ám erősen támogatom azokat az erőfeszítéseket, amelyek az én, port, az én tárcám forrásaihoz tartoznak a e kihívás kezelésében, és hiszek abban, hogy együtt valóban meg tudjuk változtatni a helyzetet. Az önök támogatásával és a tagállamokkal együttműködve segíthetjük a fiatalokat, hogy átlépjenek a munkavilágába. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a képzést, oktatást modernizáljuk, az intézményeket modernizáljuk, támogatjuk a 21. század munkaerőpiacának igényeit, az ifjúsági garancia támogatásával, új partneri viszonyokat létrehozva az egyetemek, a főiskolák és a vállalatok között, a munka gyakorlati munka elej, ez elemeivel és a iskolán kívül oktatás révén. Ötödik prioritásom az, hogy az európai ifjúságot szeretném bevonni a szakpolitika készítésébe. Az európai fiatalok hatalmas, és eddig példátlan kívással kell szembenézzenek, mert a munka, nem csak, hogy a válság felvitte a munkanélküliséget, hanem felvetette a kérdést, hol is a helye a fiataloknak a társadalomban. Nagyon sok fiatal jobban tájékozódott, mint bármely korábbi generáció, generáció hála a szociális médiáknak. Ám sokszor nincs igazi politikai hangjuk, nem tudják alakítani a jövő társadalmát, ebben változást kell érnünk. Az ifjúsági csoportokkal folytatott strukturális párbeszéd már most is eredményeket hozott, ám a hagyományos, jól megszervezett partneri szerkezeten túllépve kell továbbfejlődnünk. Új platformokat akarok létrehozni, melyek révén egy millió fiatalt tudunk elérni az elkövetkező öt évben. Ez igazi változást hozhat a részvételi demokrácia fejlődésében, és igazi támogatást szerezhet az Európai Parlament erőfeszítéseihez, eljutathatja szavunkat a fiatalokhoz. Hatodik prioritásom az, hogy szeretném az európai állampolgárság tudatát megváltoztatni. Az európai állampolgárság több, mint, mint néhány szó a szerződésben, az európai állampolgárság több, mint egy közös útlevél. Ez több, mint kiegészítése a nemzeti állampolgárságnak. Azt akarom, hogy az európai állampolgárság a, a létünk lényeg legyen, amit belélegzünk, ami a napi életünket gazdagítja, olyan dolog, ami az Európa identitás kiegészítést szolgálja, és amely illeszkedik életünk többi aspektusához. Tárcám a legjobb helye ennek, az oktatás, ifjúság, kultúra és sport, mind ez a szakpolitika és program, mind-mind az állampolgárság érzetét erősíti. A Europe for Citizen program Európa közös történetét és közös értékeinket emeli ki, segíti az embereket, hogy megértsék, mit tesz az Európai Unió értük. A sport és a nyelvi sokféleség nincs ugyan benne a tárcám címében, mégis része feladatomnak, és igyekszem vállalni a felelősséget ezekért az értékeket. Először történik az európai költségvetésben 300 millió eurót irányoznak elő a fiatal sportolókra, az erőszak, a diszkrimináció elleni harcra, a dopingolás és a, a, a bundázás elleni harcra. Szeretném, hogyha az európai hét is erről szólna, és számolhatnak teljes támogatásommal a jövő évben, mikor megszervezzük az első európai sport hetét. A nyelvi sokféleség és nyelvtanulás támogatásában büszkén mondhatom, hogy nagyon erős eszközeink vannak. Az Erasmus Plus program a nyelvi sokféleséget és a nyelvtanulást a hat fő célkitűzés egyikeként jelöli meg. Remélem, hogy együtt tudunk működni annak érdekében, hogy ezt a jó lehetőséget kihasználjuk, és Európa minden nyelvét támogatni tudjuk, függetlenül attól hány ember beszéli ezeket a nyelveket. Az alapjogi karta felhív bennünket, hogy tisztelemben tartsuk a nyelvi sokféleséget, és Timmermans úrral szorosan együtt fogok működni, hogy ez a karta ö, hozza is a célokat. Tisztelt képviselők! Nagyon nagy kihívásokról beszéltem. Azért, hogy ezekre választ adhassunk, ehhez az önök támogatására lesz szükségem. Mik a sikerrel is járunk, nem ma, érezzük ennek gyümölcseit. Akár csak a középkori katedrális építői, építői mi sem fogjuk látni végeredményét munkánknak, ám örülök e feladatnak, és remélem, hogy támogatnak majd. Hadd fejezem be egy optimista mondattal. Remélem, hogy a kezünkben levő eszközök bátorá tesznek bennünket. Az Erasmus az Európai Unió egyik legértékesebb találmánya, szimbóluma a legnagyobb értékeinek a nyitottságnak, mobilitásnak, a szomszédunk megértésének. Az Erasmus inkább, mint bármely program, az európai identitásra épít, és azt építi, amire olyan szüksége van az Európai Uniónak. Büszke vagyok arra, hogy az Erasmus Plus új programját felvállalhatom. Szeretnék együttműködni önökkel a finanszírozás megszervezésében. Önök is tudják, és én is tudom, hogy nem a mi két intézményünk kockáztatja a finanszírozást. Az év elején indítottuk el az új programot, kötelességünk, hogy kiszolgálja azt a 4 millió embert, aki tanul, dolgozik másik országban, mint a hazája. Tisztelt képviselők, ezek a következő öt évre szóló prioritásaim. Sok tennivalónk van,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 azért, az ellenén fellépnék jövőbeli biztosként. Prego la, eh, il collega eh, Curzio Curzio Maltese következik. Köszönöm szépen. Navracsics úr,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 vagy más rendszert kívánne használni a felsőoktatás értékelésre. Kívánne együttműködni a kutatási szervezetekkel, tervezie, hogy, pénzügyi, hogy megküzd a pénzügyi támogatásért. Hiszen az OECD kutatást EU költségvetésből támogatják sok országban.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 erőfesztéseket tesznek. én úgy gondolom hogy ebben tudok mindenképpen segtséget adni illetve az európa tanáccsal tudok együttműködni ahol a regionális és kisebbségi nyelvek chartája pontosan védi jogilag védi a státuszát ezeknek a kisebbségi nyelveknek másrészről az európa tanács különböző programjai a diverzitás jegyében adnak lehetőséget arra hogy a kulturális soksznűséget megőrizzük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 a két és fél millió fogyatékos gyereknek szegregált, különleges vagy, vagy kiszegítő iskolába jár, ez diszkrimináció szerintem. A oktatási kulturális felelős főigazgatóság szerintem azzal a kötelezettséggel bír, hogy úgymond normális iskolába kerüljenek ezek a gyerekek, biztosítsa ott az oktatásukat. Hogyan igyekszik elősegíteni az egyenlő esélyt ezen gyermekek számára,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 Köszönöm szépen. Kelly úr, elnézést kérek, az előbb nem adta meg önnek a szónak. Sean Kelly következik az ITRE-től. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy nem fogom tudni gyakorolni a jogaimat. Biztos jelölt úr, ön rámutatott a legfontosabb gondolatokra,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 Öni a szó. One of our fundamental future Az egyik alapvető jövőbeli feladatunk az az, hogy megnyissuk a felsőoktatást a munkaadók elvárásainak megfelelően, a piac igényeinek megfelelően, és így ezáltal a képzésben részvevőket sokkal inkább képessé tesszük arra, hogy munkát találjanak. Lehetőséget kell adni nekik arra, hogy megszerezzék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 keretén belül itt még pénzügyi segítséget is adhatunk az új innovatív eh, kezdeményezések eh, és projektek számára. Eh, Köszönöm. Rike Carlson kapja meg a szót. Köszönöm szépen válaszait.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 a többieket a világgazdasági versenyben, nekünk kell a legkreatívabbaknak, leginnovatívabbaknak lennünk. Grazie, e ora. Köszönöm szépen. Momcsil Nekov kapja meg a szót. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Навратич, като комисар. Навратич úr. Biztosként az állampolgárságért is felelős lesz,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 Köszönöm szépen. Jorgos Grammatikakis következik. Yep. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr. Sajnálatos módon egyet kell értsek azon képviselőtársaimmal, akik aggályokat fogalmaztak meg az ön politikai múltjával kapcsolatban, egy nagyszerű államban, nagyszerű országban lefolytatott politikai múltjával kapcsolatban.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 Köszönöm szépen. Most pedig az ITRE szakbizottságtól következik Kristina Libácska. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos előtt úr. Ma többször biztosított bennünket afelől, hogy az ön számára az Európai Unió értékei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 itt szeretném tovább folytatni együttműködésünket. Elmondtam a meghallgatás elején, hogy nagyon megtisztelne, hogyha szolgálhatnám az európai ügyet, és szolgálhatnám az önök szakbizottságát. Három órával és 45 kérdéssel később sem változott meg ebbeli véleményem. Sőt, még inkább meg vagyok győződve arról, hogy nagy dolgokat tudunk együtt véghez vinni, hogyha együtt dolgozunk partnerként. Az önök parlamentje nagyon értékes támogatást adott a legjobb európai ügyekhez, például az Erasmus Plushoz, a Kreatív Európához, az Innovációs és Technológiai Intézethez, az első sportköltség, európai költségvetés létrehozásához. Szeretném megköszönni ezt a támogatást, mert projektjeinket sokan, abban sokan kételkedtek, és a parlament és bizottság együtt tudta a megfelelő költségvetést a megfelelő projektekhez létrehozni. Ha megerősítenek, mint az önök biztosát, akkor garantálom, hogy az első naptól tovább folyik az együttműködés ezen szelleme. Prioritásom lesz, hogy mihez lehet eljövök az önök szakbizottsága elé, hogy tovább folytassuk azt a párbeszédet, amelyet ma elkezdtünk. És remélem, hogy a beszélgetésünk olyan őszintés és nyílt lesz, mint a mai volt. Köszönöm szépen! Én szeretném megköszönni az összes parlamenti képviselőnek, a KULT, az ITRE és a PETI szakbizottság munkatársainak, a képviselőknek a kérdéseket, Navracsics úrnak a válaszokat, és azt hiszem, ez egy nagyon jó légkörben zajlott meghallgatás volt. Néha egy kicsit talán nyers kérdések felmerültek, de azt hiszem ezért ez a demokratikus játék részét képezi. Nagyon őszintén tudtunk egymással beszélni, és úgy gondolom, hogy most mindannyiunk számára világos kulcsokat adott ahhoz, hogy hogyan döntsünk majd a koordinátoroknak, illetve az alelnököknek. Azt szeretném mondani, hogy holnap délelőtt egy zárt ajtók mögötti ülésen fogjuk értékelni 9 órától ezt a mai meghallgatást. Még egyszer köszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, akik hozzájárultak a parlamentben a többnyelűség megvalósulásához. Thank you.